darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen. Die Sitzung der Konferenz der Präsidenten, die heute allen Mitgliedern offen steht, ist Megnyitom az elnökök értekezletét, amelyen ma minden képviselő részt vehet. Üdvözlöm Franz Timmermans urat. Ahogyan tudják, a parlament a 118. cikk értelmében illetve az eljárási szabályzat 16. pontja alapján jár el a biztosok megszavazásával kapcsolatban. Bizonyítani kell a biztosoknak, hogy képesek az európai ügyet szolgálni, és saját személyes függetlenségüket is demonstrálni tudják ami a portfóliójukat illeti értékelni kell, a szakterülethez való alkalmasságukat és a személyiségüket. Ez a mai az utolsó meghallgatás, mielőtt sor kerül az értékelésre, amelyet majd a bizottsági elnökök végeznek el. Timmermans úr Először egy maximum 15 perces bevezető előadás nyilatkozatot fog eh, tenni. Ezt követik a kérdések. Eh, Timmermans úrnak eh, összesen 45 kérdést tesznek fel, majd a tisztelt kollégák. Minden kérdésre maximum egy perc áll rendelkezésre. Timmermans úrnak kettő perce van a minden kérdés megválaszolására. Mivel korlátozott az időnk, arra kérem önöket, hogy mindenki tartsa be a rendelkezésre álló időt, az időkeretet, és próbálja meg a lényegre koncentrálni a kérdés feltevésekor. A meghallgatást eh, a parlament eh, az élő közvetíti az internetre. Még egy technikai dolog, hölgyeim és uraim, nyilván ismernek engem, én nagyon barátságos, kedves ember vagyok, kivéve, hogyha valaki túllépi a rendelkezésre álló időt. Ez ma különösen szükséges és fontos, hogy betartsuk ezt a szabályt, mert eh, Timmermans eh, úrnak és önöknek sem tudunk elég időt adni, tehát 50 másodperc után már itt ezzel kell villogni, ezt ismerik a plenáris ülésen, ez 60 másodperc után szokott történni, és akkor eh, sajnálom, sajnos meg kell vonnom a szót, elnézést, hogy ezt ennyire nyíltan el kell, hogy mondjam, de így lesz, és ez Timmermans úr önöre is vonatkozik. Önnek egy perccel több ideje lesz majd a kérdések megválaszolására, tehát kettő perc, de ennél több nem látja majd itt ön előtt van egy képernyő, látni fogja, amikor ez a két piros csillag megjelenik, akkor látja, hogy vége van a rendelkezésre álló időnek letelt az idő. Van-e valakinek kérdése az eljárással kapcsolatban? Hogyha nincsen, akkor Timmermans